witam obecnych wśród nas przedstawiciela rady oraz przedstawiciela komisji europejskiej zaraz e, udzielę e, panom głosu. kolejnym akkor mindjárt megadom a szót. Az első napirendi pontunk közös vita a megerősített gazdaságirányítási mechanizmusokról. Először a tanács és a bizottság nyilatkozatait hallgatjuk meg. A május 7-i és az ECOFIN ülések eredményeiről, illetve megvitatjuk, hogy a 2020-as európai stratégia milyen politikai jelentőséggel bír a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság összefüggésében. A második vita pontunk a pénzügyi és a gazdasági válság következményei az EU 2020-as stratégia és irányítása tekintetében. Itt több szóbeli kérdés hangzott el a tanácshoz és a bizottsághoz az EU 2020-as stratégiájának politikai jelentősége a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság keretei között. Az első hozzászóló a tanács képviselője, úgyhogy Garrido államtitkár úrnak megadom a szót. Gracias, señor presidente. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon komoly, válságos pénzügyi időszakot élünk meg,